Good morning, colleagues, and thank you to the... Jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok kollégák, a két képviselőnek külön köszönöm, aki el tudott jönni a mai napon. Nyilvánvalóan vannak nehézségek a mai délelőtt, a sztrájk, az utazás nehéz teszi. Minden esetre köszönöm még egyszer a képviselőknek, akik eljöttek. Interneten közvetítjük az ülésünket, a jó, komolyabb közönségre számított. Megnyugtatom Söröder urat, a vendégünket. Köszönöm szépen, hogy eljött. Az első pontunk a 15-ös Detlef Schröder úr első alkalommal jár nálunk, a CEPOL ügyvezető igazgatójáként legalábbis. Ez az új pozíció. Február 16-án foglalta el hivatalát Schröder úr és műveleti igazgató volt éveken keresztül, és ilyenként vezető helyettes is. A mai napon a legfontosabb 17-es eredményekről fog beszámolni. Némi vitára is sor kerül a 18-as kapcsolat, munkával kapcsolatban, és a elkövetkező jövő, a nem túl távoli jövő a téma a prezentációban, amit 10 percben fog megtartani, dia kísérettel és ezt követően a képviselők kapnak szót, hogy kérdéseket tegyenek fel, amennyiben ezt szükségesnek tartják. Tehát üdvözlöm még egyszer, és örömmel várom az előadást. Köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözlöm önöket. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ügyvezető igazgatóként elfoglalt pozícióm után röviddel rögtön elérhetek az Európai Parlamentbe. Ez külön kiváltság számomra, hogy a tagállamok fogadták el ezt a pozíciót, hogy a CEPOL ügyvezető igazgatóját lehetek, és örülök, hogy a parlament is rögtön meghívott, hogy bemutassam a munkaprogramunkat, és némi eredményekről beszéljek 17 kapcsán, illetve a következő egy és néhány év a témám. Röviden szeretnék beszélni, 30 évig voltam vezető rendészeti tisztviselő Németországban, nyomozati ügyeket is vittem, e, aztán az ügynökség munkáját figyelemmel kísértem, részt is vettem benne, és e, most pedig lehetőséget kaptam, hogy a következő években vezessem is az ügynökségünket, a CEPOLT a legfontosabb kulcsfontosságú aspektusok a stratégiáink, hogyan látjuk önmagunkat, mit tudunk mi kínálni az európai közösségnek szolgáltatásként a bűnüldözés területén. Utána egy néhány kulcseredményt szeretnék bemutatni 2017-ből, ezt követően pedig a több éves kitekintés, a, kérem a következő a CEPOL szerepéről szeretnék beszélni a biztonsági architektúrán belül. Itt a véleményünk szerint, hogy van milyen fenyegetések jelentkeznek az európai közösség vonatkozásában, szorosan együttműködnénk a többi belügyi területen működő ügynökséggel, és így szeretnénk egy átfogó, a lehető legjobb minőséget biztosító választ adni az európai közösségen belül kiváló eszközeink vannak arra, hogy a belügyi politikákat konkrét akciókba ültessük át. Itt a kiképzés nagyon fontos szerepet játszik. Igenis az EU-nak fontos szerep jut amikor döntést hoznak új törvényekről. A törvények, amikor döntünk ezekről, egy kiváló alapot kínálnak, de a gyakorlatban figyelembe kell venni, hogy emberek dolgoznak ezen a területen, és a bűnüldözésben dolgozó tisztségviselők tisztában kell, hogy legyenek, mit kínál az új törvény, hogyan lehet a legjobban alkalmazni ezeket, és hogyan tudjuk ezeket beültetni a jogalkotói munkába és ez egy fontos eszköz, tehát mi magunk is egy fontos eszköz vagyunk, hogy a, a gyakorlatba átültessük kiképzésen keresztül a munkatársainkat, és így éljünk az adott lehetőségekkel. Támogatjuk a többszintű kiképzési portfóliókon keresztül ezt a területet, és igyekszünk egyébként Mm, választ adni a kiképzési igényekre, elemezzük a problémát általában, és utána igyekszünk dönteni arról, hogy melyik lesz a legjobb kiképzési módszer. Nem mindig kell kiképzést alkalmazni, hanem más, terül, más megoldásokat is alkalmazhatunk. A természetes elleni fellépés, migráció, a kiberbűnözés és a súlyos szervezett bűnözés, ahol dolgozunk, ezt szorosan együttműködve végezzük más ügynökségekkel ezen a területen amit mindig igyekszünk végrehajtani, hogy a leghatékonyabban lépünk fel a műveleteink során. Később majd konkrét számokra is kitérek, hogy mi mindent sikerült elérni, például az elektronikus területen. Ez egy költséghatékony módszer az elektronikus tanulás, de gyors is egyben, és rugalmas is, és igyekszünk a különböző eszközeket kombinálni, hogy elérjük a célcsoportjainkat hát adott költségvetési kereten belül egy néhány éve a, az európai közösséget képviseljük a bűnözés területén, igyekszünk támogatni az operatív együttműködést Európában, szorosan együttműködünk a, az MPAC területen, és a lehető legjobb minőséget kívánjuk kínálni, és az összes szereplőnek, akik ezen a területen dolgoznak. Kérem a következő diát. A, következő pedig ö, igyekszünk rugalmasan fellépni ö, a fenyegetésekkel szemben. El kell, hogy mondjam, az elmúlt években nyilvánvaló, hogy ö, az illegális migráció jelentett súlyos problémát, illetőleg a terrorista fenyegetés. Véleményem szerint ö, sikerült ezt kezelni a témát, és a lehető legjobb ö, van sikerült reagálnunk adott keretek között. Ö, így megvédeni az európai közösséget. Ehhez szükség van megfelelő képzésre és kiképzésre, és a terrorista fenyegetést igyekszünk kezelni. A külföldi terroristák jelentenek új kihívást, és ezen a területen fejlesztjük a tevékenységet a legjobban. Igyekszünk szoros kapcsolatot kialakítani a belső és külső biztonság kihívásai között, hogyan tesszük ezt meg, mindenek előtt azzal, hogy a szomszédos országokkal kialakítjuk, a, a, mindenek előtt a Balkán országokkal, a nyugat-balkáni térségben az együttműködés, de szorosan együttműködünk az észak-afrikai és közel-keleti országokkal, és igyekszünk a különböző igényeket összevonni, és az Európai Unión belül képviselni és elvárjuk a partnereinktől, hogy ők is szorosan figyelembe vegyék a mi érdekeinket, és így igyekszünk szorosan együttműködni. Vonatkozik ez a kiképzési tevékenységekre is, így tudunk nagyon hatékony módon együttműködni. Nagyon nagy hangsúlyt helyezünk az Európai Unión belül a képzésre. Véleményem szerint átfogó elemeket vonunk be ebben a, ezen a területre, a különböző tevékenységeknél. Az Európai Unió kívül pedig külön hangsúlyozzuk a jogállamiságot Tunézia, Libanon és egyéb országok területén meg kell alapítani a jogállamiság elfogadottságát. Szerepünket abban is látjuk, hogy erősen hozzájáruljunk a közös rendvédelmi kultúra kilakítása az Európában. Mit jelent ez? Régi tapasztalatom, mint ö, nemzetközi vállalatoknál dolgozó tiszt, és elő fontos, hogy a felek között bizalom legyen. Hiszen nagyon sokszor kényes nyomozások folynak itt ö, szervezett bűnözés ellen, vagy a terrorizmus ellen. Kell bizony bizalom ahhoz, hogy megosszuk az itt szerzett információt más közösségekkel. Ahogy ezt lehetővé tegyük, a mi tevékenységünk kiváló eszköz, hiszen feleket hozunk össze, például a tiszteket küldünk ki más országokba, csereprogramok révén, és helyben látják, hogy milyenek a munkakörülmények más szervezeteknél, más rendőrségeknél, mire van lehetőség, mire nincs lehetőség, mik az erős pontok, mik a gyenge pontok. És ez szilárd alap a jövőbeli kooperációhoz, hiszen megértik egymást, és megismerik egymást, egyfajta bizalmat tudnak építeni a személyes együttműködésben az alapjogok is jól erősíthetők a képzési tevékenységeink révén. Egy korábban lettem, szorosan itt működünk más partnereinkkel is, a bizottsági ügynökségekkel, belügyi és egyéb ügynökségekkel, rendőri minőségekkel, például 60%-a a tevékenységnek az Európol a szakértelmével közvetlenül vesz részt a tevékenységben de kapcsolódik ez a másik fél tevékenységéhez, struktúrált keretek között a tervezéstől a végrehajtásig és az értékelésig együttműködve más ügynökségekkel, mint a Frontex, az alapjú ügynökség, és sorolhatnám. Azt is hangsúlyoznám, hogy nagyon szorosan együttműködünk az Európai Bizottsággal és különösen a DJ Home-mal, hiszen ők is szerepet játszanak e területen, a koordináció terén legfőképp, és a tavalyi évben a koordinációs együttműködési szint emelkedett, ezért hálás vagyok. Készen kell legyünk a, a, a tanulás és képzésbeli paradigmaváltásra, modern technológiákkal kiegészítve a tevékenység, de ez nem csak a társadalom változik, hanem a tanulási lehetőségek is változóban vannak, átalakulóban vannak. Manapság annyi információ ér bennünket az interneten, és egyáltalán a tudás és a tanulás fogalma is változik. Ezért kell releváns lépéseket tennünk az elektronikus tanulás irányában, készen állva arra, hogy a jövőben még inkább gyorsítsuk ebben a tevékenységünket. Itt látják a részvételt, a részvételi arányokat a CEPOL tevékenységében. 2010-ben 2000, már alig több részvevőnk volt összességében, nem, nem túl nagy. Mire ehhez képest tavaly majdnem 24 ezer részvevővel számolhattunk. Mi örülünk ennek a növekménynek, csak azért volt rá lehetőség, mert az elektronikus tanulási eszközöket is bevetettük. Ezzel nagyon könnyű, sokkal könnyebb elérni embereket, tehát Persze nem lehet a fizikai találkozókat teljes mértékben kiváltani elektronikus tanulással, ám az látható, hogy mennyiben növeltük a, a penetrációt, és hogy a jövőben ez fokozható más csoportokkal együttműködve. Ez egy áttekintés az ügynökség költségvetésének alakulásáról, a penetráció függvényében is, látható, hogy többé-kevésbé hasonló költségvetéssel számolhatunk, némi növekménnyel 2017-ben, ebben az évben viszont kicsit csökken majd a reál értéke a költségvetésének. Közben látható, hogy milyen hatalmas mértékben nőtt a penetráció a célcsoportok irányában. Néhány számadat arról, mit tettünk konkrét számadatok alapján az egyes releváns szakpolitikai területekre. A harcban több mint ezer tisztet képeztünk ki, majdnem 1100-at, különféle tevékenységekre. A migráció, legalábbis migráció tekintetében is képeztünk 900 képviselőt a cyberbűnözés, cyberbiztonságra visszatélek. 4450 tisztet képeztünk ki. És egyre nő az igény. És a többi komoly és szervezetbűnözés elleni harc területén majdnem 5000 tisztet tudtunk képezni. Meg kell mutatnunk, hogy a CEPO képes a, a válaszolni az igényekre, az együttműködési igényekre Európában, és a legjobb módon, legjobb minőségben kielégíti ezt. Ez persze nem csak mennyiségi kérdés, bár mennyiségi alapon mondható, hogy mérjük a tevékenységeinket, hogy vajon elégedettek-e az ügyfelek, és a minőséget is mérjük. Általában 90 százalék, 93-94 százalék az elégedettség arány a tevékenységeink után. Ahogy korábban mondottam, együttműködünk a közél-kelet és észak-afrika országaival. Az Európai Unióban tavaly a MENA térségben terrorizmus elleni tevékenységet folytattunk az Európában tapasztalt terrorista nyomán. Érzékeltük, hogy igény van arra, hogy felgyorsítsuk az együttműködést ezen országokkal, támogatva az ő erőfeszítéseiket is. Nagyon jó együttműködés sikerült a négy országgal, Törökországgal, Libanonnal, Jordániával és Tunéziával eh, kialakítani. Láthatóak a képzett tisztek, számok és nagyon erős az érdeklődés ezen országok részéről az európai erő, rendvédelmi szervekkel együttműködésre. Nem mindig könnyű ezt megszervezni, hiszen a rendvédelmi szervek között, például Törökországban sokszor kihívást jelent az együttműködés. Ám a, a szakmai szinten nagyon jól ment. Jól tudtuk érteni, értelmezni a közös tevékenységeket. Következő dia. 2018-20-ig arra törekszem, mint, fő, mint igazgató, hogy az EU által adott mandátumot, 2016-ban kapott mandátumot teljes mértékben kiteljesítsük. Nagyra értékeljük a mandátum széles körű tevékenységi köreit, hogy ezekkel felruháztak bennünket, és mi feladatunk az, hogy ezt ki is aknázzuk, és végre is hajtsuk. Vannak itt még tennivalók, például a különféle rendvédelmi közösségeket jobban el kéne érni, ez nem csak a persze az ügynökségünkön áll, hanem függ a nemzeti struktúrák miben lététől is. Ők is kell, hogy értsék, mi, mi a CEPOL, milyen szokatásokat nyújt, hogyan tudnak részt a mi szolgáltatásainkban. És vannak különféle vámtisztek, ügyészségi tisztviselők, és sorolhatnám az a szélesebb kört, ahol aktívak lehetünk. Jobban kell koordinálni a rendvédelmi képzést Európában, ez is feladat, az elmúlt években nagyon jó kezdeményezéseket láttam a közös együttműködésre, rendvédelmi képzésekben. A többi ügynökség a saját mandátumában képzési komponenseket kínál, és ezt nagyon értékeljük, de meg vagyunk győződve arról, hogy lehet javítani még tovább a koordináción, hogy még hatékonyabb legyen a jövőn, elkerülve a kettőségeket e területen, és a szinergiákat is jobban kiaknázva. Ebben az évben a többi bel- és igazságügyi ügynökséggel együtt indítottuk ezt a koordinációs munkát. Jó reagáltak rá a felek, az Európai Bizottság is örömmel látta ezt a koordinációs mechanizmust. Néhány konkrét példával, ha világítsam meg. A csereprogramunkban lesz egy komoly komponens a Frontex szabad működésben, amely egy korábbi Frontex együttműködési programból fejlődött ki, ahol az adminisztrációt sikerült hatékonyabbá tenni új módon, hogy jobban szervezhető legyen, és más területekre is szeretnénk kiterjeszteni ezt a tevékenységünket következő dia. Szeretnénk a jövőben az úgynevezett Sepol Knowledge Centereket, tudásközpontokat továbbfejleszteni. Két ilyen tudásközpontot indítottunk, más területeken ezeket kiválósági központnak nevezik. Mi azonban szerényebbek vagyunk, ne nevezzük ezeket egyből kiválósági központoknak, ez inkább cél, induljunk, induljunk inkább a tudásközpont elnevezéssel. Két témára koncentrálunk most, a terrorizmus elleni harc és a CSDP eh, közös külügybiztonsági politikai missziók támogatása. Szeretnénk a tevékenységei minőségét javítani, fenntartható módon fejlesztve ezeket. Tehát ne csak egy évig legyünk kapcsolatban a nemzet a tagállami tisztviselőkkel, hanem egy több éves pályán folyjon a képzés együttműködés, hogy magukének érezzék ők is ezt a programot, és a többi EU struktúrához is kapcsolódjunk a termés elleni harcban, az Európol termés elleni központjával például, vagy a közös politikai missziók tekintetében is vannak kapcsolódási pontjaink. bit more. Next one. Yes, this one. Um, cybercrime. A cyberbűnözés ahhoz kapcsolódó bűncselekmények körében beláttuk, hogy más partnerekkel együttműködésekben, hogy erős az igény a tagállamok részéről, hogy erősebb képzést, erős támogatást kapjanak cyberbűnözés megkapcsolódó bűncselekmények elleni harcukban nem lehet tagállami szinten megoldani a, a cyberbűncselekményeket, hiszen ezek nem ütközi jellegek, és nem ütközi együttműködés kíván meg az ellenük való harc és, és képzést is. Ezen túl olyan terület ez, ahol nem lehet egyszeri képzéssel túl lenni, minden évben újra kell képezni a tiszteket, hogy fent tudják, lépést tudják tartani a technológia változásával. A tagállamok sokszor méretük meg a beruházások igényei miatt nem tudják maguk megszervezni ezt. Nagy kihívás, hogyan lehet a legjobban képzett tiszteket megszerezni. Fontos, hogy a cyber területen legyenek jó képzett specialisták. Sokszor van a magánszektorban jobban, sokkal jobban fizetik ezeket az embereket, elhagyják a rendvédelmet. Tehát ezért fontos, hogy aktívak legyünk e területen, és a cyber bűncselekményekhez kapcsolódó képzés a EC3 és az Európol együtt legyen megszervezve. Jobban kell támogatnunk a külös biztonságpolitikai missziókat, van egy terroristjáni harc központok, mint említettem, és akarjuk erősíteni a kapacitásépítési munkánkat az EU-n belül is. A közel-keleten, Észak-Afrikában van egy másik misszió, amely Nigériát és Marokkót is lefedi már, és most végrehajtunk a Nyugat-Balkáni régióra vonatkozó projektet is. We are certain that what we last years, az elmúlt években látszott, hogy azért eléggé karcsúsított szervezet vagyunk, karcsúsított költségvetéssel, és 95%-os kötelezettségvállalás teljesítési arányunk van, elég karcsúsított üzleti modellünk is van, költségvetésünk is van, a duplikációt mindig elkerüljük a munkánkban. A kurzusaink nagy százaléka egyetemek, akadémiák, főiskolák, kurzusai között akreditált, és az nem nemzeti szintű tevékenység, hanem itt mindig megjegyzik, hogy eu szintű támogatásra működik. Tehát ilyen képzések is vannak. Az európai csereprogramok Ban a bűnöldöző tisztviselő keretében nagyon aktívak vagyunk, szeretnénk növelni ezt a tevékenységet, erősíteni ezt a tevékenységet, és az online tevékenység is kiemelendő, hiszen itt rengeteg lehetőségünk van még arra, hogy a modern technológiát kihasználjuk. Már megpróbáltuk egyébként ezt partnerekkel együtt, különböző platformokon kurzusokat ajánlunk mindenkinek a feladataihoz megfelelőeket. Ahogy már említettem, időnként a tagállamok komoly kihívások előtt állnak, hogyha magas szintű oktatást és képzést kívánnak biztosítani a tisztviselőik számára. Ez különösképpen a kisméretű tagállamokra igaz, és lehet látni, hogy a jövőben egyre nő majd erre a kereslet, tehát a szakosodott kurzusokra, és persze a láncban mindig figyelembe kell venni a leggyengébb szemet, a biztonsági kérdésekben is, tehát erősíteni kell mindenképpen ezt a tevékenységet, hiszen vannak olyan partnerek, akik nem tudják megengedni maguknak, hogy a eh, legkiválóbb képzést eh, megteremtsék, megfizessék. Sok tisztviselővel felvettük a kapcsolatot, a vámtisztviselőkkel is, és kiderült, hogy valóban nagy szükségük van a szakképzésre, és ez így lesz még inkább a jövőben. A következő diát kérném, tehát ez lenne a vége az összefoglalómnak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattak, és nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, illetve a rendelkezésükre bocsájtok további információkat. Köszönöm szépen, Söder úr! Minden ügynökség esetében így van ez, de azt hiszem a CEPOL esetében annál inkább e, igaz ez, hogy e, nagyon fontos ellátogatni a helyszínre, hogy valóban első kézből tapasztalhassuk meg, hogy hogyan is működik ez az ügynökség. Áprilisban látogat el majd a delegációnk önökhöz, tehát ebből is látszik, hogy a képviselők érdeklődnek, és remélhetőleg majd a hétköznapokban is megtapasztalják mindazt, amiről ön most beszélt a stratégia bemutatásakor. Megkérdezem, hogy a három kolléga közül kíván-e valaki szólni. Cipel asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm ezt az előadást. Szeretnék egy-két kérdést azért feltenni. Tavaly több lépést is tettünk a munkaharmonizálását célozva, és igyekeztünk javítani azt, hogy hogy is mondjam, figyelembe vegyük a különbségeket a rendőri, a vámszervek és egyéb szervek között az európai jogszabályok végrehajtásakor. Kérdezem, hogy a CEPOL munkájában ez a szempont mennyire jelenik meg, vagy pedig csak az európai irányelvekre és jogszabályokra koncentrálnak, de hát nyilván azért ezzel foglalkozniuk kell, Érdekelne engem, hogy az önök munkája mennyiben segíti a tagállami különbségek megértését, felismerését, és azt, hogy a rendőri, illetve talán az igazságügyi ö, szervek is jobban bízzanak egymásban és erősebben tudjanak együttműködni. A közös munkában sokan részt vettek, és én több rendőrtisztel beszéltem, aki ilyen projektekben, vizsgálatokban részt vett. A kérdésem az az, hogy a CEPOL munkája e a tisztviselőket, kollégákat abban, hogy az ilyen közös nyomozati csoportokban részt vegyenek. Esetleg volt-e ilyen CEPOL szeminárium, ahol a résztvevők erről együtt dolgoztak, vagy pedig az első prioritás az, hogy a CEPOL képzésein részt vegyenek, és utána következik a közösen végzett munka. Említette még az Európai Unión kívüli képzéseket is, és azt, hogy itt a jogállamiságról összpontosítanak leginkább. Emlékszem, hogy egy korábbi ülésünkön valaki azt mondta, hogy jó, hát a jogállamiság témája rendben van, de akár egy diktátor is előadhatja, hogy ő a jogállamiságot kiválóan megvalósítja, és aztán a saját jogszabályainak a betartásáról beszél. Ezért érdekelne engem, hogy ezzel a témával hogyan foglalkoznak az alapjogok védelme keretében, és az utolsó kérdésem pedig az, hogy a kulcsfontosságú prioritásokat, hogyha látjuk itt, akkor a számadatokból kiderült, hogy a tagállamok számára a kiberbiztonság, a kiberbűnözés áll az első helyen. Vannak-e még más aspektusok, amelyekre szintén összpontosítanak? Igen, és az utolsó kérdésemet gyorsan felteszem, mielőtt elfelejtem, talán ez lesz a legkönnyebb. Amikor arról beszél, hogy a CEPOL munkájában egyre nagyobb a részvétel, egyre aktívabb ez a részvétel, kérdezem, hogy ez valamennyi tagállamra jellemző, hogy aktívabbak, vagy pedig különbségeket lát az egyes tagállamok között. Köszönöm, Birgit. Még Szofi Intvernek is átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, mert lekéstem az előadás első részét, és lehet, hogy valami olyanra kérdezek rá, amelyről már beszélt, ebben az esetben elnézést kérek. Szeretnék a rendőri képzés egy másik aspektusára rákérdezni, az alapjogokra, az alapjogi képzésre. Tudjuk, hogy a rendőri erőkön belül is van szexizmus, idegengyűlölet, homofóbia, de közben a rendőri erők lennének az elsők, ahol el kellene ítélni a gyűlöletbűncselekményeket. Talán emlékszik, én több levelet is intéztem az önök intézményéhez ezekről a témákról érdeklődve. Emlékszem, hogy amikor Budapestre költöztek, akkor ugye a helyi rendőrség pont olyan kampányt, kampányt indított, hogy a nők ne menjenek ki az utcára rövid szoknyában, mert akkor ők lesznek felelősek azért, hogy megerőszakolják őket, és így tovább. Remélem, hogy azóta javult a helyzet. Érdekelne, hogy milyen programokat indítanak ebben a témában, tehát mit tesznek a gyakorlatban annak érdekében, hogy alapjogi képzést biztosítsanak. Sophie. Köszönöm szépen, Szofi. A saját kérdésemet megelőlegezte Szofi részben. A bűnöldözői szervek kiképzésénél vannak standardek a gyakorlatra vonatkozóan mik ezek például a korrupció ügyében eh, tágabb értelemben hogyan kezelik ezt a gyakorlatban, tehát kenőpénzek ügyét, stb. Az egész EU-ban ez egy aktuális téma. Hogy, ön hogy látja, hogy érzi pillanatnyilag ezeket? Vannak a különbségek a tagállami gyakorlatok között, és ez összefügg Szofi kérdésével vannak területek, ahol mondjuk nem haladunk, és az diszkriminatív gyakorlatok ügyében például látjuk, hogy nehezen haladunk. Ön hogy látja ezt pillanatnyilag? Már sok éve csinálja ezt. Javulunk ezen a területen? Van-e fejlődés, vagy a politikai klíma napjainkban még ront is talán egyes tagállamokban? Milyen atmoszféra uralkodik? Vagy hol vannak jó gyakorlatok? Hogy látja? Thank you, Mr. Chair. Try to... Köszönöm szépen. A lehető legjobban igyekszem válaszolni. Az első kérdés az volt, hogy a rendőrségi, rendészeti és az igazságügyi közösségek közötti kapcsolat javítása. Itt a lehető legjobban részt veszünk ebben a munkában. Igyekszünk mindig látni, hogy a legjobb EU eszközöket ültessük át a gyakorlatba, de hát vannak nemzeti eszközök is, amelyeket átültetünk a gyakorlatba, segítünk átülteni. Átfogó gyakorlatokat alkalmazunk az igazságügyi hatósággal folytató együttműködésben, de másokat is figyelembe veszünk, a hozzáférés is garantálható. Egyébként ami feltűnő az az, hogy nemzeti hatóságok hogyan reagálnak, például Németországban is kínálunk rendőrök és igazságügyi alkalmazottak, bírák, ügyészek számára ö, ö, kínálni valamit, de nagyon nehéz volt őket megnyerni abban, hogy vegyenek részt. Ez egy fontos dolog lenne, hogy együtt jöjjenek a bűnüldözők, az igazságügyi hatóságok képviselői, és lássák a másik problémáit, és, és itt elmélyülte lehet megvitatni, hogyan lehet a gyakorlatba átültetni azt, amit ők terveznek. Egyébként hallottunk több mint 6-7 éve már, hogy tréninget folytatunk, előkészítő kiképzést biztosítunk a közös nyomozati fellépésekhez. Ez egy sikeres több, több mint 50%-ban rendőrök vesznek részt, és ügyészek és bírák is részt vesznek ebben a lehető legjobban. Igyekszünk felkészíteni őket, hogy ilyen közös fellépésekben, nyomozásokban részt vegyenek itt igyekszünk egyébként a végrehajtás szintjén is segíteni, mert végül is erről szól a dolog, az Eurojust és az Europol szakértelmét is bevonjuk ezekbe a képzésekbe, és vannak példa, erre, például a Balkán régióban, igencsak aktívak vagyunk, európai részről vannak résztvevők, Balkán részről vannak résztvevők, és itt szakértők készítelik elő ezeket a közös nyomozati fellépéseket, amit látunk, az élet olyan, amilyen ugyebár időnként nagy szükség lenne a közösségben valahol egy ilyen közös nyomozásra, de az emberek nem kaptak képzést ezen a területen, és ez nehézséget okoz, de mi igyekszünk erre is felkészülni. De el kell, hogy mondjam, hogy a Balkán régióban nagyon aktívak vagyunk, és a közös ilyen tímeket kívánunk létrehozni, nyomozati tímeket, csoportokat, és úgy gondolom, hogy ez egy jó eszköz, a jövőben ezt fokozottabban kéne alkalmazni. Támogatjuk a lehető legjobban. Ön említette még, hogy a bizalomépítés mennyire fontos, hogyan lehetne ezt részünkről erősíteni. Mint már elmondtam, hogyha embereket együtt képzünk, online képzésben is például, tehát itt a szakértői csereprogramunk is működik, ez egy kiváló dolog, amikor ki lehet nézni a saját nemzeti környezetünkön túlra is, és ez egy fontos, de hát azt kell látni, hogy be, sokan belátják, hogy mások másképp működnek, de, de nem biztos, hogy egy rosszabb vagy jobb, más munkafeltételek vannak, fizikai munkafeltételekről beszélünk, a felszereltség is változó lehet, de egyszerűen érzékeljük, mert, és azt gondolom ez egy fontos dolog, mert így tudjuk az együttműködést előkészíteni. Van tehát egy ilyen személyes tényezője ennek, amikor szakértők találkoznak és azt gondolom, hogy ez segít abban, hogy közösen fellépjünk, hogy ha, ha előtte ismerjük egymást, és ismerjük egymás feltételeit. Tehát igenis a személyes, a magán kapcsolatok is fontosak lehetnek a jövőbe tekintve. Van egy informális eleme is ennek az együttműködésnek, és ez sokat segít. Egy másik dolog, amelyre felhívnánk a figyelmet, hogyha értékek, alapjogok kerülnek szóba az Európai Unión kívüli fellépéseknél, ez egy kihívás, ezt nem lehet vitatkozni, vállaljuk ezt a kihívást, és nagyon komolyan is vesszük, és például észak-afrikai országban ez egy prioritást élvező kérdés, és amennyire emlékszem például a civil szervezetek véleményét is figyelembe veszük itt, mert úgy gondolom, hogy a rendőröknek itt nyitottnak kell lenniük, reflektálniuk kell, és el kell mondanunk, hogy mi hogyan látjuk ezt európai szempontból. Igenis, ezek az országok nagyon más helyzetben vannak, ezt is, mert nekünk is meg kell érteni, ha mi terrorizmusról beszélünk, és ha Libanonban találkozunk, Jordániában ottani rendőrökkel, akik nap mint nap találkoznak ezzel, és egyszerűen az a fajta fenyegetés mennyiségileg egészen más, mint amit mi ismerünk, és nyilvánvalóan az alapjogokról beszélnünk kell, hogy milyen elképzeléseink vannak, vannak bizonyos korlátok, egy megfelelő nyomozás mit jelent, ez nyilvánvaló, de azt gondolom, hogy ezekben az országokban ezt másképp képzelik, mások a feltételeik, kihívást jelent, vannak társadalmi fejlődésbeli különbségek, más megközelítést alkalmaznak, de mi, mi ki kell, hogy tartsuk az európai megközelítésünk mellett a különböző kiberkompetenciák is szóba kerültek. Fel kell készülnünk az új helyzetre, egy széles portfólió keretében a lehető legjobb szakértőkre szükség van, a legkorszerűbb ö, ügyekben legkorszerűbb technikákat ismerve, ez egy dolog, ez az egyik vége a dolognak, ezek a, a top level szakértők, akikre szükségünk van, de azért van egy széles körügyre, tehát például a nyitott, nyílt forráskodú hírszerzés, például ez egy fontos dolog, az elmúlt években ez növe, háromszorosára növekedett. Én, rengetegen vesznek részt az ilyen képzésekben, itt az open source intelligence, tehát a hírszerzés fontos dolog. Itt nem csak a legcsúcsabb szakértőkre van szükség, hanem ezek elemezni tudnak, de alsóbb szinteken a gyakorlat fontos, hogy mit tudunk figyelembe venni a nyílt forrásokból, nyitott forrásokból, az interneten keresztül, hogyan tudunk hírekhez jutni, ez egy fontos dolog, és ez egy strukturális folyamat, amit ki kell alakítanunk, hogyan tudjuk a profilunkat erősíteni, és mi az a standard a jövőben, hogy szeretnénk elérni ezen a területen és ez e- az EU ügynökségeket is figyelembe veszük. Mi mindig csak kiegészítjük a nemzeti struktúrákat, nem tudunk önmagában mindent képviselni. Az alapképzést, kiképzést azt a nemzeti szinten kell elvégezni. Aztán a tagállamok különböző szintű részvétele, a helyi tevékenységet tekintve. Itt nem csak cseréről és cseréről van szó, hát különböző módon jelentkezik ez a szükséglet, az igénye a tagállamok szintjén. Egyelőre azt látjuk, hogy nem tudjuk teljesen kielégíteni az igényeket, nem csak a nyílt forrású hírszerzésnél, hanem szemináriumokban, stb. növekszik a tagállamok elvárása, igénye, és nagyon kell kapaszkodnunk, hogy ennek eleget tegyünk. Az elektronikus eszközök esetében nagy a különbség a tagállamok között, hogy mennyire veszik igénybe a Vannak, akik nagyon igénybe veszik, mások viszont hát arányukat tekintve ezek nagyon aktívak, aztán van így például vannak, akik nem használhatják az office rendszereiket, stb. És azok nem annyira aktívak. Pillanatnyilag azon gondolkodunk, hogy miért ne tudnánk egy tükörrendszert biztosítani a tagállamok számára, hogy a saját rendszereikbe átültessék azt, amit mi alkalmazunk. Itt megoldásokon dolgozunk, de azt gondolom, hogy itt még van potenciál a további fejlődésre. Az alapjogok különböző aspektusai. Ez nagyon fontos a bűnüldözői tréningek a kiképzés során, különböző kopan látják ezt, és itt az épületben is különböző megközelítések vannak. A gyűlölet bűncselekmények esetében is van képzésünk, a train the trainer aktivitást is erősítjük, vannak online tevékenységeink ezen a területen, és persze Tudom, hogy ismerik az online eszközünket ezen a területen. A, e, nagyon komolyan veszük ezt a témát, mint már korábban is felhívtam a figyelmet erre az előadásomban, és minden területen igyekszünk az alapjogi elemeket bemutatni, de hát mindig egyet-egyet ki kell ragadni, tehát nem lehet úgy általában, tehát a gyermekek kizsákmányolása az interneten keresztül, a gyermekek védelme, ez egy fontos terület más területeken is, és e- önök ezekre felhívták a figyelmet. A Stop and Search, egyebek és szóba kerülnek itt, azt gondolom, hogy nincsen egy közös standard Európában, amit mi igyekszünk elérni az, hogy a legjobb példákat kiragadjuk, amiről mi úgy gondoljuk, és a kurzusainkban, a tanfolyamainkban, a tevékenységben bemutatjuk ezeket és minden egyes ki lehet venni. A lényeg, hogy, hogy lássuk, hogy másképp közelítenek máshol, és ezt, ezt értelmezni tudjuk. Vannak, akik hatékonyabb, modernebb rendszereket alkalmaznak, és a bűnüldözés az nem csak egy dologról szól, ez egy több célú dolog itt vannak a nyomozásokat is kell végezni például, de nagyon fontos, hogy a bűnözői közösség mennyire nyitottak az újfajta aspektusok felé, mennyire érzékenyek abban, hogy ezt kezelni tudják, mi ezt igyekszünk ö, ö, figyelembe venni, és látni, hogy ki mit csinál, legjobb példákat bevonva. Azt gondolom, hogy vannak politikai tendenciák, amelyek lecsapódnak a bűnüldözői területen is, és így igyekszünk dolgozni a jövőben. Remélem válaszoltam a kérdésére. A Train the Trainer tevékenységekről is beszélnünk kell. Azt hiszem elmúlt évben volt Ausztriában, ahol az ottani partnerünkkel dolgoztunk. Ez egy nagyon hatékony eszköz, így tudjuk megtöbbszörözni a hatást a tagállamok szintjén. Ön pedig felhívta a figyelmet a korrupció a rendőrségi gyakorlatban, mit tudunk itt tenni. A korrupció számos tevékenységben szerepel célként. Nagyon célzott fellépéseink is vannak ezen a területen. Tudom, hogy a különböző közösségekben Európában különböző módon közelítik ezt meg, különböző szinten vitatják ezt meg de meg kell győzni a személyeket kiváló példákon keresztül, mit lehet tenni ilyen esetekben. Számomra a korrupció az értékekről szól, mi a bűnöldözői szervek mennyiben fontosak egy tagállamban, milyen pozíciót fogadnak el, tehát egy közös értékekről kell beszélnünk. Az európai szint is így vehető csak figyelembe. Európai polgárként, Európai Unióként Igenis, a bűnözői szervektől azt várjuk el, hogy európaiként lépjenek fel. Mi készek vagyunk ezt a feladatot felvállalni. Remélem, hogy sikerült válaszolni az ön pontjára is. Egy utolsó megjegyzés itt. Szoros együttműködésben vagyunk a Bécsi alapjogi ügynökséggel, ezt, van egy elektronikai platform, amelyeket be tudunk vonni, és kiváló anyagokat bocsátanak rendelkezésünkre ezzel a téren. Köszönöm szépen, Schröder úr, köszönöm az átfogó bemutatást, és úgy látom, hogy ez egy nagy tapasztalatokkal rendelkező ügynökség, de közben is minden jót kívánunk önnek is az ügynökség vezetése során. Innet felt asszony, Szippel asszony el kellett menni egy másik ülésre. Köszönet neki, hogy itt volt. Most innet felt asszony maradt itt a prezentációra. Webstreamen is közvetítettük, úgyhogy bizonyos sokan látták. Nagy kihívásokat jelentő kérdések ezek. Kevesen voltak itt fizikailag, de köszönjük a két képviselőnek, hogy eljött. És önnek pedig a prezentációt. Lesz majd egy libe küldöttség áprilisban Budapestre utaznak majd. Az igazságügyi scoreboard témájában Szilvi Guillaume az előadó, tízre jön majd. Szofi, te vagy az árnyékriadó. Köszönöm, hogy itt vagy. Tíz perc szünetet tartsunk? Tíz perc szünet. És akkor majd Addig is lesz úgyis miről beszélgetnünk, Szofi. Másra nem tartozik. Tízig szünetet tartunk. És akkor megint a jelentéstevő. És akkor megy tovább majd a eszmecsere. Köszönöm, Schröder úr.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 So colleagues, thank you for your patience and... Um... Köszönjük a türelmét mindenkinek. Akkor uh, folytatjuk a munkánkat. Megérkezett az előadónk, és a negyedik pontunkkal uh, tudunk kezdeni az EU-s igazságügyi eredménytáblával, amit elhalasztottunk az uniós igazságügyi eredménytáblával. Kizárólagos hatáskörünkbe tartozik a büntető jogi kérdésekben ez, a pénzmosás témájában, illetve a jogállamiság témájában pedig megosztott kompetencia ez. Szívinek fogom átadni a szót, és összefoglalja a legutóbbi fejleményeket a dossziéval kapcsolatban. Köszönöm, Szívi, hogy eljöttél. Um, Ezt csak azért mondom, mert sokan nem tudtak eljönni a, a sztrájk miatt. Úgyhogy parancsolj! Euh, köszönöm, elnök úr! Először is köszönöm, hogy ezzel a napi rendi ponttal most foglalkozunk. 2013 óta minden évben van egy ilyen polgári, kereskedelmi, administratív területek ide tartoznak. A büntetőjog nem erre majd visszatérünk majd nem mondom, hogy miért. A cél az az, hogy az európai igazságügyi rendszert javítsuk, hogy kedvező környezetet teremtsünk a befektetők, a vállalkozások számára, a fogyasztók számára, mindenki számára. Ami a LIBE véleménytervezetét illeti, én természetesen a saját előjogainkra koncentráltam, összpontosítottam, és a jogállamiság kérdését is megvizsgáltam hiszen az Állampolgári Jogi Bel és Igazságügyi Bizottságban ez érint bennünket. A jövőbeni eredménytáblán a bizottság hét témát emel ki, és ezekhez mutatókat ad hozzá. Véleményünk szerint a bizottság foglalkozhatna az a jogállamiság sérülésével is az egyes tagállamokban, és ezzel kapcsolatban mutatókat emelhetne be ebbe az eredménytáblában. Aztán vannak még olyan fajta bűncselekmények, amelyek az igazságszolgáltatást befolyásolják, és itt nem csak a terrorizmusra gondolok, hanem a pénzmosásra is. És a, az igazságszolgáltatás függetlensége is úgy tűnik, hogy ennek a témának a középpontjában kell, hogy legyen. Én tudom, hogy sok kollégát érdekel ez a téma, és fontos lenne egy állandó demokrácia, jogállamiság és alapjogok felügyeleti mechanizmusát megteremteni. 2016 óta foglalkozunk ezzel. Szerintem, ugye akkor már felmerült, szerintem érdemes lenne visszatérni erre, és újra felszólítani a bizottságot erre. Hát nyilván a, ez a gyakorlat nem túl egyszerű, és nem tudok minden témáról külön szólni, de Gutland asszony munkája is nagyon fontos, és én igyekeztem a legfontosabb prioritást elemezni, ez pedig a jogállamiság volt. A Libe szakbizottságban azon igyekszünk, hogy egy kicsit felturbozzuk ezt az anyagot, Igyekszem az időbeosztást is röviden megfogalmazni most gyorsan. A módosítások benyújtásának határideje május 5-e, és szeretnék két árnyék előadói találkozót tartani, hogy meg tudjam hallgatni a kollégákat a tartalommal kapcsolatban. Először ugye a módosítókat majd 19, március 19-20-án tudjuk bemutatni, április 12-en a Libében és 24-én pedig a Júri Bizottságban került elítékre ez a téma. Tudom, hogy egy kicsit szorít ez a ütemterv, de hát a 2018-as eredménytáblát is véglegesíteni kell közben, ilyen rövid idő alatt. Tehát, ahogy mondtam, jogállamiság és egy-két előrelépés, amit szeretnék elérni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Szilvi. Az árnyék előadók következnek. Kezdjük is. Metszóla asszonyjal. Rádev urat képviselem a mai napon a vita során nem tudott eljönni. Az EU igazságügyi eredménytáblája egy fontos eszköz, ami alapján a polgárok jobban látják, hogy az igazságügyi rendszerük hogyan működik a cél az, hogy erősítsük az együttműködést, a legjobb gyakorlatokat emeljük ki a tagállamok szintjén. Hatékony, független és átlátható igazságügy feltétlenül fontos a demokratikus rendszer és a piacgazdaság működése szempontjából. Az árnyék előadónk nagyra becsüli a strukturális és történelmi különbségeket, amelyek az EU-n belül megállapíthatók a tagállamok szintjén az igazságügyi rendszerekben, de ez nem akadályozhatja meg a tagállamokat abban, hogy transzparensebbé vállaljanak, és így jobban megjelenjenek a közvélemény előtt. A demokrácia, az alapvető jogok, a jogállamiság fontos részét képezik ennek a tevékenységnek, és biztosítani kell valamennyi tagállamban a jogállamiságot a szubszidiaritás elvéből kiindulva objektív kritérium kritériumok alapján. Reméljük, hogy ilyen értelemben kapunk majd javaslatokat a tárgyalások során. Köszönöm szépen, Radev úr nevében beszélt, Szofi az Alde nevében. Köszönöm szépen, Claude, köszönöm szépen az előadónak. Úgy gondolom jó vélemény született, fontos pontokat ragadott ki, egy néhány ötletünk nekünk is van, amelyeket megvitatunk, majd az előadóval módosítók formájában fogjuk ezeket előterjeszteni. Azt gondolom az igazságügyi eredménytámla egy ténylegesen fontos eszköz, de tovább kell még fejleszteni, ki kell dolgozni jobban. Úgy gondolom egyenlőre véleményem szerint túlságosan akademikus, tudományos jellegű. Ez annak is köszönhető szerintem, hogy az input nagy részét maguk a tagállamok adják talán vannak, akik kritikusabbak magukkal szemben, mint mások. Tehát tényleg azt javasolnám, hogy az Európai Bizottság saját értékelést készítsen, más forrásokat is vegyen figyelembe ennek során, például a civil társadalmat, az onnan érkező forrásokat, a a polgárokat, képviselő forrásokat, akik érintve vannak, vagy akár vállalatokat is be lehet vonni. Ne hagyatkozzunk kizárólag tagállami forrásokra, vagy a hatóságaik forrásaira. Másodszor hálás vagyok, hogy hivatkozik az DRF paktumra, amit 2016. októberében kötöttük meg, és ugyanaz a megjegyzésem, mint az előbb végül is, hogyha média pluralizmusról folytattunk vitát az egyik elmúlt héten, a bizottságot arra kéne ösztönözni, ebben, hogy fókuszáljuk ezt a jelentést, fogja jobban össze a bizottság javaslatot készít egy szélesebb körű mechanizmusra, de tényleg elkezdhetnénk az összes erőforrást, amit a jogállamiságot vizsgálja, az alapjókat vizsgálja, jobban fókuszálni. Végül pedig Egy további megjegyzésem, de úgy látom, hogy eh, nem emlékszem pontosan. Fontos, hogy az eredménytábla, az igazságügyi eredménytábla kiterjedje más területekre is, eh, amikről beszélt az előadó, vagy néhány bekezdésben ezeket érinti. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos eszköz kell, hogy legyen, mert tényleg rá tudunk mutatni a tényleges problémákra a tagállamokban, amiről olyan gyakran beszélünk, és ez azt hiszem relevánsabb lehetne, és erre jobban oda kéne figyelni, hogy tényleges problémát jelenti. Judit az öldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Szilvi Guillaume-nak, hogy elkészítette ezt a véleményt. Igyekeztem utána járni az elmúlt év eredményeinek, és tényleg tanulságos volt, amit találtam talán Sophie és Szilfi is, amit mondott, és végül is egy kicsit tudományos ez a hangulatú, ez a téma. A mennyiségről át kéne térni inkább a minőségibb elemzésre. Van haladás nyilvánvalóan, de a probléma ettől még megvan. Mi gyűjtünk adatokat, és nem csak a tagállamok részéről, hanem intézményektől is, EU-s intézményektől, de nem csak olyanoktól, hanem mint például az Európa Tanácstól is szerzünk be adatokat. Például dolgozom a Magyarországról készítendő jelentésről, ugyanezt látom. Örülünk annak, hogy figyelembe tudtuk venni mások értékítéletét, értékelését is, és így tudjuk jobban megítélni, hogy valójában mi történik. Úgy gondolom, hogy csak a tagállamra hagyatkozva, ez nem, nem folytatható így tovább, hogyha mások elemzéseire támaszkodunk, akkor ö, helyenként nem mondjuk el az igazságot. Ami és az eredménytáblát, illetve tehát egy csomó adat Lengyelország vonatkozásában például hiányzik. Most nem kell feltenni a kérdést, hogy miért, de azért feltűnő, hogy mi a helyzet, meg kell értenünk, hogyha az igazságszolgáltatásról beszélünk az Európai Unióban, és ahol aggályok vannak egy konkrét országban, ott hiányoznak adatok. Van itt egy másik ország is, amely nem rendelkezik adatokkal. Egyszer vannak Ciprus például, ott nincsenek meg az adatok, nem csak, hogy nem adják meg nekünk, hanem nem rendelkeznek adatokkal. Utána jártam néhány dolognak, hogyan tudjuk ezt javítani, feltettem magamnak ezt a kérdést. Egyetértek Szilvi Guillaume abban, hogy a jogállamiságra kéne fókuszálni. És arra a lehetőségre, hogy itt Európában javítsuk a helyzetet ezen a területen meg kell nézni, milyen ö, módosítókat készítünk, majd még nincs végleges véleményem ezzel kapcsolatban. Ezek voltak az árnyék előadók. További hozzászóló következik. Köszönöm szépen, hogy az eszél kienge. Én is köszönöm ezt a nagyon fontos véleménytervezetet. Két pontot szerettem volna kiemelni. Az első, ahhoz a bekezdéshez kapcsolódik, amely a jogállamisággal, az igazságszolgáltatási rendszerek jogállamisággal való összeegyeztethetőségének jobb értékeléséről szól. Fontos lenne tudni, hogy mennyire fontos az, hogy a tagállamokban alkalmazzák-e azokat a jogszabályokat, amelyek a diszkrimináció ellenesek, gyakorlatban ezeket soha nem alkalmazzák, annak ellenére, hogy léteznek. A saját példám is erre példa, a saját bőrömön éltem ezt, tapasztaltam ezt meg, hogy a bírákat nekem kellett tájékoztatni, hát nincs benne a képzésükben az emberi jogok alapos ismerete, a faji alapú diszkrimináció, és így tovább. Tehát szerintem ki kellene emelni ezt, mert ez a jelenség egyre erősödik Európában. Tájékoztatni kell a bíróságokat, a bíróságon dolgozókat, a bírákat. Jobban meg kell, hogy tudják védeni ezeket az embereket, akiket érint a diszkrimináció. És még egy valami, az pedig az aránytalanság, az állampolgárság odaítélésében nagyon sok személyt érint ez, hiszen az állampolgársággal alapvető jogok járnak, a lakhatáshoz való jog, a munkaerőpiaci belépéshez való jog, egy akár állami munkahelyhez való jog, és így tovább. A bíróságokon keresztül szerintem az igazságszolgáltatásnak ezzel is kellene foglalkoznia, és ezzel ebben a témában is tájékoztatni kellene az itt dolgozó szakértőket. Köszönöm. Um, and Juan Fernando, please. Fernando, parancsolj. Köszönöm szépen. Valamennyien emlékszünk még, hogy mennyire komolyan vettük, amikor bevezettük a mm, Libe bizottság nevében ezt a jelentést az eredménytémlával kapcsolatban, és amit el akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy indoklás lenne szükség, hogyha készítünk egy jelentést, az adatoknak objektívnak, rendszerezetnek kell lenniük ebben az igazságügyi eredménytáblában, ezekben a dokumentumokban. A, vannak igazságügyi reformok, amelyeket a tagállamok elfogadtak, amiket aztán a Libe bizottság megtudott, hogy vannak ilyen reformok, és vannak aggájaink ezzel kapcsolatban, politikai értékelésre van szükség a Libe részéről, és voltak olyan igazságügyi reformok, amelyek megérdemlik, hogy utána járjunk, és politikai értékelést készítsünk objektív adatok alapján. A második pont, amit még el akartam mondani, igenis, fontos a képzés, az oktatás, a továbbképzés az igazságügy területén, erre rámutattunk, de véleményem szerint hasznos lenne az is, hogyha rámutatunk az oktatásra, képzésre, amire szükség van a tagállamok szintjén, hogy valaki egyáltalán bíró lehessen például. Hogyan tudunk egy releváns tényezőt kialakítani az európai többletérték vonatkozásában a jogállamiság, a kultúra, az oktatás területén, amikor európai sztenderdeket lehet alkalmazni a képzésben. Itt szükség van erre, amikor a tagállamok a saját kereteik között képzik a bírákat, a jogászokat. Vannak országok, amelyek egy jogi családhoz tartoznak, ugye Franciaország, Spanyolország, Portugália, stb. Tehát a kontinentális Belgium is, ők hasonlóak, nyilvánvalóan vannak közös vonásaink, közös gyökereink, hogyha vizsgálatokról van szó, vagy vizsgákra van szükség például, de az egyenlő esélyek témája például, amikor a tényleges átültetésről beszélünk, amikor például a tantervek kerülnek szóba, amely nyilván van szükség, hogy valaki bíró legyen. Itt azért nagyok az eltérések, és ezek társadalmi különbséget is jelentenek, nem csak társadalmi, gazdasági háttereket tekintve. Tehát a jelöltek, akik bírák lesznek, de beszélhetnénk itt akár a gender balanszról, a nemek közötti egyensúlyról is. Szerintem ezt figyelembe kéne venni a, a végleges formájánál a jelentésünknek. Köszönöm szépen, Tomás. Köszönöm szépen, itt vagyok. Kicsit elbújtam ami személyesen engem illet, van egy néhány megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Az első az, amit már mások is felvetettek, az inputok, a bevitt adatok. Szerintem haszontalan ez a jelentés. Ilyen jellegű jelentés 10 perc alatt meg lehet írni. Az eredeti adatokat online meg lehet keresni, minden ismert Hogyha az előző év jelentését egyszer lemásoltuk volna, és a dátumokat megváltoztattuk volna, ugyanez lett volna. Időről időre bírálunk, valamit ezt megtettük legutóbb is, hogy mi mondtuk, hogy nem akarunk ilyen elméleti jelentést, ami nem hoz semmi újat. Több alkalommal elmondtak azt, hogy minőségi elemzésre van szükség. Az egyes pontok alatt például mit hasonlítunk össze? Nézzük meg a magyarázatokat, teljesen figyelmen kívül hagynak dolgokat, amelyeket elmondtuk. Az ilyen jellegű jelentéseket már többször elutasítottuk itt a parlamentben. Már elmondtuk az Európai Bizottságnak, ilyen haszontalan anyagra nincs szükségünk. Ez digitalizáció és ilyen hasznos frázisokat koptatnak. Igenis vannak tagállamok, akik nem adnak adatokat, nem készítenek jelentést. Vannak tagállamok, akiktől nem lehet elektronikusan megtudni semmit Máshol viszont van lehetőség, hogy elektronikus úton adják be az adatokat. A kérdés most az, hogy hol vannak az összehasonlítások ezzel kapcsolatban, mit lehet melyik országban, hol vannak az adatok, itt aztán csak benyomásokból indulnak ki, egyáltalán nincsenek tények a jelentésben, pontról pontra végig tudnám ezt venni, és csak nevetni tudok az egészen. Itt van például a polgári eljárások, a büntető eljárások témája, nincsen információ a továbbképzésekről a bírák számára, vagy általában hogy lehet valaki bíró például, erre se kapunk adatokat. A bírák gyakorlatilag 30 évig pozíciójukban maradhatnak, és nincsen egyszerűen továbbképzés, vagy egy néhány hét csak. Miért hiányoznak ezek az adatok? Egyszerűen nevetségesnek tartom ezt. Adott esetben olyan dolgokat vetünk össze, amelyeket nem lehet összehasonlítani valójában. Szerintem egy ilyen jelentésnek értelme sincs. Véleményem szerint ez egy nonsens. Nonsens az, hogy az Európai Bizottság egyszerűen nem is éri meg, hogy elküldje nekünk az ilyen jelentést. Úgy látom, Tomás rossz kedvű. Csak őszinte akartam lenni. Legutóbb is bosszankodtam, amikor erről vitatkoztunk, és most is. Gondolom, hogy ez nem a néppárti pozíció végleges, végleges formájában. Az Európai Bizottságnak is hagyjuk időt, hogy reagáljon erre, mielőtt Szilvi kap újra szót. Köszönöm, elnök úr, jó reggelt! Én egy kicsit meg vagyok rázva a legutóbbi hozzászólás alapján, hiszen ha egy, ha egy képviselő azt mondja, hogy hát nevetnie kell a scoreboard táb, jelentést látán, az egy kicsit engem elgondolkoztat, hiszen a legutóbbi eszmecsere során az derült ki, hogy ez a e, igazságügyi scoreboard egy nagyon hasznos eszköz, segíti a tagállamokat abban, hogy a bíróságok működésének eredményességét javítsák, és jól tudjuk azt is, hogy eredményes igazságügy, bírósági rendszer rendkívül fontos a galamiság fenntartásában, és ilyenként az EU Justice Scoreboard segíti a jogállamiságot. Támaszkodva objektív adatokra, melyek nem csak a tagállamoktól jönnek be, hanem a bírósági hálózatokból, a különféle szakbizottságokból és bizottságokból érkező adatokkal dolgozik a rendszer. Persze, sokszor nagyon nehéz adott hiányokat pótolni. Minden évben javítunk a dolgon, újabb és újabb hiányokat töltünk be. Azt is tudjuk, hogy egyes tagállamok, amelyek korábban kevesebb adatot nyújtottak be, most már javítottak tevékenységüket. 2018-as korból, amit tavasszal fogunk kiadni, már látják majd hogy még Lengyelországból jövő adatok is szerepelnek már benne. So data on the use of ICT. Tehát az ICT és a nemzeti hatóságok adatai ilyen értelemben megbízhatónak tekinthetőek. Köszönöm a, a, a hozzászólásokat, leegyeztük őket, és azt várjuk, mint mondottam, hogy a jelentés tavasszal kijön, és akkor a Juriszek Bizottság elé kerül. Köszönöm. Nagyon konstruktív bírálatot hallottam az árnyék eladók részéről a scoreboarddal kapcsolatban, a gyenge pontjait javító szándékkal mutatták be, és fontos, hogy ezt figyelembe vegyük. Persze nem tökéletes még a rendszer, de a konstruktív hozzáállás fontos. Reagálna rá? Igen, erre pontra visszatérnék. Nem értek egyet az Európai Bizottsággal. Nem arról van szó, hogy hiányok vannak az adott szolgáltatásban, hanem, hanem az Európai Bizottság úgy döntött, hogy bizonyos forrásokat nem vesz figyelembe. Ez egy politikai döntés a bizottság részéről, holott az Európai Bizottság diplomáciai vagy bürokratikus múltjára tekintettel lehet, hogy ez indokolt, de most egy politikai unióban élünk, független értékelésére van szükség a nemzeti bírósági rendszereknek, és nem az ő információkra kell támaszkodni. Persze tőlük is kell információ, ám bizony más forrásokra is építeni kell, ez pedig egy olyan politikai döntés tárgyak legyen, amelyet a bizottság meg kell hozzon. Mit mondottuk, elnyek előadók már rámutattak ezekre a forrásokra, például az Európa Tanács adataira a jelentéstevő bizonyal megszívleli ezeket. Két árnyék előadóülés van még hátra. Szilvi, összefoglalnád azt, amit hallottál, illetve összefoglalnád, hogy mit látsz ebből hasznosítatónak? On aurait pu s'endormir. Igen. Hát aludhattunk volna ma többet ma reggel, de talán így legalább élénk vita alakult ki a demokráciáról és a politikáról, illetve az objektivitásról, szubjektivitásról, ahogy Tomá utalt erre. Én is vetettem itt egy pillantást az adatokra. Az elektronikus eszközökhöz való hozzáférésről, amelyek itt szólnak. Én is ugye nem olyan régen mélyedtem el ebben, de azért léteznek itt az adatok, Tomá, neked is mondom. Jól látom, hogy hát eléggé száraznak ítélték meg a kollégák. Hát azért mondjuk színes, úgyhogy erre válaszként mondom, hogy nem száraz ez a dokumentum. Színes dokumentum, nagyon is akadémiai jellegű, tudományos, pontos, precíz, és a rendelkezésre álló adatokat bemutatja. De értem a többiek kívánságát, hogy legyenek más források is, ezt teljesen legitimnek tartom, és hát nyilván azt is, hogy mire összpontosítsunk a jogállamiságra, ahogy ugye jeleztem én a bevezetőmben. És feljegyeztem még az adatokkal kapcsolatos megjegyzéseket, ugye, hogy a, hogyan gyűjtik az adatokat, illetve hogy az egyes tagállamok jogrendszerére milyen hatással vannak a fejlemények. Nem akarom a vitát elhúzni, de azt hangsúlyozni szeretném, hogy a véleménytervezet szövege nagyon rövid, tehát nincsenek itt kilométeres lehetőségeink. A büntetőjogot is ugye kihagytuk ebből, tehát itt egy csak egy picike véleményről van szó, ennek a tartalmával kapcsolatban várnám a szükséges módosító indítványokat. Okay, we're in very good Köszönöm szépen, úgy látom, hogy nagyon jó kezekben vagyunk az 54-es szabály értelmében. Köszönöm kollégák, eléggé szorít a határidő, március 5-e a módosítók benyújtásának a határideje tehát. Köszönöm mindenkinek az észrevételeit, hozzászólását ehhez a vitához, és akkor visszatérhetünk a 16-os pontunkra, amely a svájci népszavazásról szól a szabad mozgás témájában, és nagy szeretettel köszöntöm körünkben ő excellenciája Busár nagykövetet, aki most érkezik. Colleagues, we're starting in just a second. Um, Kollégák, egy pillanat, és folytatjuk. Most érkezik a nagykövet úr. Okay, colleagues, we come to point 16, and this is about the... Következik tehát a 16-os pont, a svájci népszavazás és a szabad mozgás témája. Üdvözlöm ő excellenciája Buker nagykövetet, aki Svájc Európai Unió mellé akreditált képviseletének a vezetője. A kollégák kérték, hogy tárgyaljuk ezt a témát a napi rendünkön, ha valaki ezen gondolkodik, csak azért jegyzem meg. Mindenki emlékszik, ugye, hogy 2014. február 9-én tartották a népszavazást Svájcban, és gondolom arra is emlékeznek, hogy a lakosság többsége azt kérte, hogy vezessenek be valamiféle kvóta rendszert a harmadik országok beli állampolgárokra vonatkozóan, de ez persze nem felel meg az egységes piac tagjai által elfogadott jogszabályoknak, úgyhogy most várjuk a nagykövet úrtól a tájékoztatást, hogyan alakul a helyzet, milyen fajta megoldásokat gondolnak elfogadhatónak, és aztán pedig természetesen a bizottságot is megkérdezzük, és a külügyi szolgálatot is. Tehát sok szeretettel köszöntöm, és parancsoljon. Very much, Mr. Chairman. Distinguished... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak számunkra erre az eszmecserére. Először is hadd fogalmazzam meg a nyilvánvalót bevezetésként. Svájc és az EU nagyon szorosan kapcsolatban áll egymással, földrajzilag, társadalmilag, kulturálisan és gazdaságilag is természetesen. Az EU-Svájc legeslegfontosabb kereskedelmi partnere, és a másik oldalon Svájc pedig az EU három legfőbb kereskedelmi partnere közé tartozik, az USA és Kína mellett. Svájc és az EU kapcsolatai több megállapodáson alapulnak. Jelen pillanatban most tárgyalunk egy olyan megállapodást, amely az intézményi kérdéseket tárgyalja, hogy hogyan lehetne a kölcsönös piaci hozzáférést konszolidálni és továbbfejleszteni. Svájc elkötelezett emellett a folyamat mellett, és egy olyan megoldás mellett, amely tiszteletben tartja természetesen Svájc szuverenitását, és közben figyelemben veszi az egységes piac által diktált igényeket a két fél megalapodása alapján. A személyek szabad mozgása a mai eszmecsere témája, és ez mutatja azt is, hogy milyen szorosak a kapcsolataink többek között. Több mint 664 ezer svájci állampolgár él EU vagy EFTA tagállamokban. Svájcban pedig több mint 1,4 millió Európai Uniós vagy EFTA országok beli állampolgár lakik. Körülbelül 320 ezer ember EU-EFTA országokból jár be naponta dolgozni hozzánk. De persze nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a szabad mozgás kihívásokkal is jár, megnövekedett a verseny a munkaerőpiacon, különösen a határrégiókban illetve megnövekedtek a tisztességtelen versenyel kapcsolatos aggodalmak és azzal kapcsolatos aggodalmak, hogy a helyiek munkanélkül maradnak. Persze a szociális és foglalkoztatási normákat is meg kívánták védeni az emberek akkoriban, a svájciak a véleményüket, véleményüknek így adtak hangot ezen kihívásokkal kapcsolatban, és ezek a kihívások több európai országban is megvannak. Ezt mutatja ugye az egységes piac szociális következményeiről szóló vita, amire nemrégiben került sor, valamennyi társadalmi csoportot érint ez a téma és a nyitott társadalomhoz nagyon fontos az, hogy ezek a csoportok egymással párbeszédet folytassanak, és a szabad mozgás megvalósulhasson. A február 9-i kezdeményezés a tömeges immigráció ellen nevet viselte, hadd részletezzem ezt. 2014-ben tehát elfogadták ezt a kezdeményezést. 50,3 szavazatot kapott az igen válasz, és eh, ahhoz, hogy egy új alkotmányos rendelkezést meg lehessen valósítani a svájci alkotmány 121a pontjának értelmében elfogadtak egy jogszabályt, a külföldi állampolgárokról szóló jogszabályt, amely kompatibilis egyébként a szabad mozgással. És ezeket a változtatásokat egy évvel később a Szövetségi Tanács is elfogadta 2017. decemberében. Az így módosított törvény, illetve a végrehajtási rendeletek idén július 1-ével lépnek életbe. Szeretném még kiemelni, hogy a végrehajtási folyamatban Svájc mindig tiszteletben tartotta az EU felé vállalt kötelezettségeit, és a szabad mozgás működőképes volt, sértetlen volt minden pillanatban, és Svájc a nemzeti, illetve nemzetközi kötelezettségeit is tiszteletben tartotta, és ez továbbra is így lesz a bevándorlók száma mutatja, hogy mennyire jól működik a szabad mozgás. Amióta életbe lépett 2002-ben ez a szabály, a Svájc felé irányuló migráció jelentősen nőtt. Ahogy említettem, most már szinte 1,4 millió EU-s állampolgár él Svájcban. Ez a lakosság kb. 17%-át teszi ki. Svájc lakossága is nőtt ebben az időszakban, 7,3-ról 8,4 millióra. Ez tulajdonképpen az EU-EFTA állampolgárok 10%-át jelenti, tehát akik máshol dolgoznak, a szabad mozgást kihasználva. Úgyhogy, ha összehasonlítanánk, akkor ugye Svájc a 8,4 milliós lakosságával a szabad, az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben megvalósuló szabad mozgás 10%-át fogadja be, és szinte megduplázódott a nálunk dolgozók száma, mielőtt a megalapodás életbe lépett, szinte három, majdnem 320 ezer fő ingázik jár be dolgozni Svájcba. Mit tartalmaz a törvénymódosítás a munkanélküliséget célzó intézkedések, tehát az ezzel szembeni harcot célzó intézkedéseket, és ez az EU-s állampolgárokra is igaz. Kötelezettséget vezet be a törvény, hogy a helyi foglalkoztatási irodák értesüljenek a betöltetlen álláshelyekről. Persze bizonyos küszöbb értéket szab kapunk meg, 8% lesz ez idén július 1 és utána pedig 5% lesz 2020. január 1 -től. A regisztrált munkakeresők 5 munkanapig plusz támogatást kapnak és információt. Ezután az öt nap leteltével a, akik dolgozót keresnek, a keresést kibővíthetik, és az állampolgárságuktól függetlenül az EU-s és EFTA állampolgárokra is vonatkozik ez az intézkedés, tehát mindenki élvezheti, minden munkakereső élvezheti a támogatást Svájcban. Az értesítési követelmény, illetve az információhoz való hozzáférés a regisztrált munkakeresők számára, teljesen jogos, és egy olyan lépés, amely a munkanélküliség csökkentését szolgálja. Tehát összefoglalva azt mondhatnám, hogy az alkotmányos rendelkezés végrehajtása eléggé elfoglalta a svájci intézményeket, majdnem három évig dolgoztunk ezen a közvetlen demokráciánkra, mi nagyon büszkék vagyunk, gondolom ezt tudják, a lakosságunk közvetlenül ki tudja fejezni a véleményét azon témákból, amelyek foglalkoztatják, és a jólét, illetve a svájci életmód erre alapszik. Sikerült olyan megoldást találni a Svájcnak, amely teljes mértékben tiszteletben tartja a személyek szabad mozgását, és közben foglalkozik azzal a legitim aggájjal, hogy nem csak a Svájcban dolgozók, hanem az Európai Unióban dolgozók munkahelyet találhassanak maguknak. Bárki regisztrálhatja magát egy ilyen munkaügyi közvetítő irodában, központban. A folyamat most lezárult, úgyhogy természetesen továbbra is nyitottak vagyunk a az Európai Unió felé az intézményekkel párbeszédet kívánunk folytatni, és reméljük, hogy a kapcsolatainkat szorosabbra tudjuk fűzni. Köszönöm szépen, 11 óra 15-ig van időnk, hogy ezt megvitassuk. A képviselőknek adok szót. A koordinát koordinátorok kérték ezt a napirendi pontot. A külügyi szolgálathoz fordulok, hogy röviden taglalja ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindentek előtt köszönöm, hogy meghívtak Megdugnál a nevem a Külügyi Szolgálat és az Európai Bizottság, a Foglalkoztatási Főigazgatósága is jelen van, illetve Igazságügyi főigazgatóság Egy rövid áttekintés most arra, hogy mi hogyan látjuk ezt pillanatnyilag. Emlékezhetni szeretnék arra, hogy a személyek szabad mozgását illetően Svájc és EU megállapodott a szabad mozgásban, foglalkozik ez a lakhatásra, a foglalkoztatásra és egyéb területekre. Egyébként tartalmazza a megállapodás a TB rendszerek koordinációját és a végzettségek elismertetését is. A rendszeres éves a vegyes bizottság szintjén, ahol a megállapodást újra és újra megtárgyaljuk, megnézzük a tömeges bevándorlással kapcsolatos kezdeményezés végrehajtását is. Miután elfogadtuk 2016-ban, elfogadták 2016-ban az új törvényt, a módosított törvény szintén volt 2016. december másodikán, hogy megvitassuk az új törvény hatásait, hogy milyen hatással van tehát ez a törvény adott esetben munkavállalásra vizsgáltuk a kritériumokat, a küszöbb értékeket és a régiókat is, amelyeket meghatároztak itt. Az EU kifejtette aggájait arra vonatkozóan, hogy az EU polgároknak regisztrálniuk kell adott esetben, vagy tudnak regisztrálni a svájci munkaügyi hatóságoknál, tehát aki munkahelyeket keresnek, ha elmennek Svájcba például, akkor regisztrálhatnak ott, és ez megtörténhet. Egyébként ragaszkodtunk ahhoz is, hogy kísérő intézkedések is legyenek összhangban a kötelezettségekkel, amikor is, amik adódnak a személyek szabad mozgásából amikor 2017 nyarán a végrehajtást vizsgálták, a javaslat megint csak szóba került 2017 júliusában a vegyes bizottság ülésén. Igyekeztünk bizonyos agályokat kezelni. Mindenek előtt a szakciók arányossága került szóba. Ide tartozik még a maximális időszaka az információkhoz való hozzáférés területén, illetőleg beszámolási kötelezettségek a munkavállalók esetében, és a megnyugtató válaszokat kaptunk a svájci féltől. A következő következtetésekre jutottunk a törvény szöveg alapján és a végrehajtási rendelet alapján úgy gondoljuk, hogy teljes mértékben összhangban végrehajtható ez a megállapodásunkkal. Ennek ellenére valamennyien tudjuk, hogy az ördög a részletekben van, ami azt is jelenti, hogy szoros figyelemmel kísérjük a végrehajtást, a foglalkoztatási hivatalok szintjén például, 2018. júliusában egy újabb ülésen megvitatjuk a kérdéseket, és garantálni szeretnénk, hogy az EU polgári semmiféle hátrányban ne részesüljenek. Köszönöm szépen. Mi is az ellunk a magunk eszközével ehhez. Mert szólasszom. Majdnem. De hogy a koordinátorok kérték a téma naprendetűzését, jó lenne, hogyha a koordinátor is hozzászólna akkor ehhez. Köszönöm, Claude, szeretném megköszönni a követ úrnak, hogy eljött, és egyfajta friss tájékoztást adott, válaszolva azokra a aggályokra is, amelyek bizonyos jogszabályjavaslatok és jogok, jogszabályok értelmezéséből adódik, amelyek szem, szembe mennek azzal az elvünkkel, hogy a személyek szabad mozgásából nem engedünk. Vannak olyan intézkedések, amelyeket bevezetve úgy tűnt, hogy a svájci kormány, illetve a jogszabályalkotó számára nem elsődlegesek azok a szempontok, amelyek számunkra elsődlegesek. A munkahelykeresők és az EU állampolgárok szerepe, illetve státusz a Svájcban aggályra adott okot, mert hogy másodrendűnek tekintik őket, vagy legalábbis nem átlátható módon kezelik őket az egyenlő elbánás, nem, mintha nem valósulna meg svájci állampolgárokkal összevetve. Köszönöm, a koordinátorok méltóságát is megvédte ezzel, megmentett ezzel a hozzászólással. Ez az ügy akkor volt égető, amikor ugye a mostani jogszabályok 40%-a 40%-a jogszab, átment a, a, a mi szakbizottságunkon és akkor sokszor nem tudtunk fizikailag jelen lenni egyes témák vitájakor, de a koordinátorok hétfőn foglalkoztak vele. Nagyon fontos téma ez, különféle összetett okoknál fogva. Az EU nagykövet ír, is érintette ezeket, azt hiszem, és a külügyi szolgálat is. Ezért is köszönöm Edszola asszonynak, hogy feltette a kérdést. Tehát, hogyha válaszolna rá, vagy akár mármely pont felvetésre, megköszönném, hogy akkor konklúziót vonhassunk. Köszönöm. Az egyetlen dolog, amit elmondhatok, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy visszatérjünk az ügyek normális menetéhez a viszonyrendszerünkben. Hogy a bevezetőmben is mondtam, a Svájc és az EU közötti kapcsolatok rendkívül fontosak ma, és nagyon fontos, hogy ki is aknázzuk az ebben elő lehetőségeket és potenciált. Köszönöm szépen, a külügyi szolgált nevében is. Továbbra is figyelemmel kísérjük, visszatérjünk majd a koordinátorok alapján ülésen. A következő napi rendi pont közös bizottsági eljárás a Nőjogi Bizottsággal közösen szervező. ez pedig 11-15-kor rendelkezik. Addig meg most szünetet tartunk. So short break until 11.15, colleagues, and uh, if you come... Majd visszajövünk tehát